Miguel Angel Martínez Martínez úr tollából ajánlás a bizottságnak a van a tolmácsok életkorával kapcsolatos ügyről van szó. Meg is adom a szót a jelentéstevőnek. Köszönöm, elnök úr, bizottsági biztos úr. 2005-ben egy 65 évet elérte szabadúszó tolmács azt látta, hogy az Európai Bizottság a további már nem alkalmazta, és a szolgáltatásait, és ezért az ombudsmanhoz fordult alapvető jogainak megsértése miatt. Korábban az Európai Parlament és a Bizottság is úgy döntöttek, hogy nem alkalmaznak olyan szabadúszó tolmácsokat, akik a szerződéses tolmácsok nyugdíj korhatáránál idősebbek. E, ekkor tartalmi kérdések miatt elutasították ezt a döntést. Az Európai Ombudsman alaposan megvizsgálta a dossziét, és úgy döntött, hogy e, diszkriminációs e, helyzet állt elő, és azt javasolta, hogy változtassák meg a szabályokat. Az Európai Parlament illetve az első fokú bírósági döntés alapján. Az Európai Bizottság azonban ezeket a javaslatokat nem fogadta el, és ennek eredményeként a panaszos az Európai Parlament Petíciós Bizottságához fordult, amely három okot nevezett meg az egy hangon elfogadott jelentésében. Először is fontos a következetesség, hiszen az Európai Parlament a 65 éves korhatárt eh, túl, vagy meghaladott tolmácsokat is eh, foglalkoztatott, hogy erre szükség volt. Másrészt az Európai Parlament úgy érezte, hogy néha az Európai Ombudsman eh, gondokat, hogy is mondjam, gondokat okoz, de mégis fontos demokratikus intézmény harmadrészt pedig emlékeztetik az Európai Bizottságot, hogy a bizottság sem eh, emelheti magát az Európai Intézmények több, eh, több az Európai Intézmény fölé. Ennek megfelelően most eh, a plenáris előtt állunk egy olyan javaslattal, amelyet a Petíciós Bizottság egységesen elfogadott. Ennek az állásfoglalásnak az a lényege, hogy felhívja az Európai bizottságot arra, hogy az ombudsmani döntést hogy figyelembe világos, hogy ezt az Európai Bizottság jogi eh, szolgálatához kell eh, eh, továbbítani. Ez egy fontos szerv, azonban mégsem több, mint az Európai Bizottság egyik szerve. Bizonyos értelemben problémái vannak azzal kapcsolatban, ami történt jelentős nyomást gyakoroltak arra, hogy ne is kerüljen a parlament elé ez az állásfoglalás. Többen azt mondták, hogy ezt az Európai Bizottság egyszerűen csak figyelmen kívül fogja hallani. Én ezt meglepőnek találom legalábbis, és úgy gondolom, hogy ezek nem a bizottságtól érkeztek, hanem olyan magas szintű tisztviselőktől, akik a bizottságon belül dolgoznak egyébként és akik úgy tűnnek, hogy valamilyen módon magasabb rendőnek tekintik magukat az Európai Parlamentnél, akik ugye csak rövid távon vannak itt szemben a bizottságiakkal, akik hosszú távon pozíciójukban vannak. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy a petíciós szakbizottság döntését vegyük figyelembe, és remélem, hogy nagy többség fogja támogatni az Európai Ombudsman álláspontját is, és ezzel világosá tudjuk tenni, hogy mind az Európai Bizottság, mind az Európai Parlament részéről el kell fogadni a helyzetet, és mindent magas ujján kell kezelni. Kuneva asszony, köszönöm, először is szeretném hangsúlyozni, hogy jó hiszeműen intézkedtünk és léptünk, soha nem kerestünk konfliktust sem az ombudsmannal, sem pedig az Európai Parlamenttel, pedig még kevésbé. Az volt a javaslat, az a lényeg, az álláspontunk, hogy elfogadjuk az ombudsmani jelentést, azonban az, az volt a kiindulási pontunk, hogy az API tolmácsok, szabadúszó tolmácsok munkáját szabályozó szabályokat lehetőleg egyre fokozatosan egyre inkább közel hoztuk a szerződéses tolmácsokra vonatkozó szabályokhoz. Bevezették például, bevezettük például azt, hogy intézményi jövedelmi adót, az Európai Uniós szintű jövedelmi adót fizetnek tagállami szintű jövedelemadó helyett. Most már többek között emiatt a változás miatt, és ACI-nek, ACI-nek hívják ezeket a szabadúszó tolmácsokat, akik az intézmények számára dolgoznak, illetve egységes szabályozás alá tartoznak a, az a parlamenti asszisztensek is az új rendelet vonatkozó rendelet elfogadása reményeként. Tehát ezek a szabályok, ezeket a szabályokat az Európai Bizottság is és a Parlament is 2000 és 2004 között alkalmazta az acikra, a 2004-es elsőfokú bírósági döntés kimondta, hogy a 65 év feletti e, e, tolmácsok nem alkalmazása e, szabálysértő. Nos, ezt követően a szabályt felfüggesztették, azonban megfelebbezték a döntést, és a bizottság visszatért a korábbi gyakorlathoz. Nos, nincs már ebben az ügyben egy döntési eljárás, ezért úgy gondoljuk, hogy a korábbi e, irányelvek érvényesülnek, és a vonatkozó tanácsi rendeletet kell követni, és 65 év fölött nem e, kell foglalkoztatni a szabadúszokat, éppen úgy, ahogy másokat sem kell 65 év felett e, foglalkoztatni tisztviselői beosztásokban. Nos, a rendkívül fontos az, hogy a szerződéses tolmácsok lefedjék a lehető legnagyobb arányát az előre lehetett a munkáknak, az összes többi munkát pedig rugalmasan alkalmazható szabadúszó tolmácsokkal kell lefedni. Ez egy bevált gyakorlat. A keresletnek megfelelő tolmácsolás elve érvényesül, különösen a legutóbbi bővítések fényében. És fontos, ehhez azonban szükség van a fiatal tolmácsok képzésére is. Nagyon örülök annak, hogy a parlament és a bizottság között nagyon pozitív kapcsolatteremtésre kerül sor. Martinez alelnök úrnak is szeretnék összetett mondani, hiszen nagyon szorosan együttműködött Orbán biztos úrral is ebben az ügyben. Köszönöm, köszönöm szépen, biztos asszony. Mártinez úr ismét szót kap, tessék. Nos, talán ha egy percet még kapok, hogy röviden reagáljak a biztos asszony által elmondottakra. Ismerik a tényeket, hát hm, ön is tudja egyébként mennyire baráti érzelmei vannak ön iránt, de a biztos asszony gyakorlatilag nem, nem reagált az ombudsman ajánlására. Van itt egy ajánlás, azért az ombudsman ismeri ezeket az érveket, amelyekről beszélt az imént biztos asszony, és ő ennek ellenére egyértelmű ajánlással állt elő, és ezt nem veszi figyelembe a bizottság. Nem kell most reagálni a Kunyava asszonynak azonnal, természetesen nincs nála az összes adat, de egyszerűen arról van szó, azaz rengeteg részlet, amelyet már eljuttattak nekem, eljuttattak az ombudsmannak, ez teljesen egyértelművé teszi a helyzetet. Nem térnek ki arra a válaszokban arra, hogy az ombudsman helyzetismeretét miért hagyják figyelmen kívül, illetőleg az ő ajánlásáról miért nem beszélnek külön? Biztos asszony, kíván választ adni? Csak annyit tudok mondani önnek, e pillanatban, hogy Orbán biztos úr felébe fogok számolni az elhangzottakról, és meg fogja kapni megfelelő választ. Természetesen nagyon komolyan vesszük az ön kérését, illetve hogy szeretné tisztázni ezt az ügyet. Elnök? Nos, úgy gondolom, hogy a szavazásra ugyancsak holnap kerül majd sor. Köszönöm szépen, biztos asszony, köszönöm kollégák. Köszönöm szépen a tolmácsoknak, bármilyen az életkoruk. Úgyhogy lezárom a mai ülést.